megoldás lehetőségével élve megadjam önnek a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is, mielőtt a ö, záró nyilatkozatomra térnék rá, azt szeretném mondani, hogy amikor az innovációra gondolok, tényleg úgy gondolom, hogy az innováció olyas valami, ami valamilyen kultúrát képvisel, és ha kultúrát akarunk létrehozni, akkor tényleg fegyelmezetten kell eljárnunk. Az innováció arról szól, hogy tovább kell menni akkor is, hogyha kudarcot vallunk. Arról szól, hogy megpróbáljuk megváltoztatni a világot, anélkül, hogy ne valljunk kudarcot. De hát gyakorlatilag ez történik velünk a mindennapi élet során is. És ha olyas valakit látnak maguk előtt a személyemben, aki hisz nagy dolgokban, ezekben a nagy változásokban, amikről beszéltünk a mai napon is, először is tényleg nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Képviselő voltam, hiszek a demokráciában, hiszek a jövőben, úgyhogy Tényleg szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, ezért a néhány órás lehetőségért, minden képviselőnek is, természetesen a munkatársaknak, mindazoknak, akik ma itt vannak, és az elmúlt néhány óra során végighallgattak. Végül, de nem utolsó sorban minden tolmásnak is szeretnék köszönetet mondani, akik itt mögöttünk fantasztikus munkát végeznek. Végezetül el szeretném mondani, hogy számíthatnak rám, e, számíthatnak az együttműködésemre, itt leszek. Tényleg azért, mert hiszek abban, hogy együtt sokkal többet tudunk elérni. Ha összefogunk, több eredményt tudunk felmutatni. Egy író azt mondta, hogy senki sem lehet olyan ügyes egyedül, mint mindenki együtt. Úgyhogy én hiszek ebben, és hiszek abban, hogy elérjük ezeket a célokat, hogy Európa képes a megfelelő kereteket megteremteni, hogy a Horizont 2020 olyan eszköz lesz, amely megteremti azokat a munkahelyeket, amelyekre Európának bizony nagy szüksége van. És abban, hogy a kiválóságot kell támogatnunk, mert ez az alapja a tudománynak. Az energiámmal, azzal, amely mellett elköteleztem magam, mind a közéletben, mind a magánéletemben, a szenvedéllyel, amelyel szeretném képviselni ezt a területet. Ez lesz a jövő területe, és hogyha megerősítik kinevezésemet, akkor Európa és az európai állampolgárok szolgálatában állok. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm még egyszer, biztos jelölt úr, Carlos Moedas úr a kutatás, a tudomány és az innováció eh, a mi területünk, mint szakbizottsági európai keretprogramokat már a 70-es évek óta hozunk létre, úgyhogy itt a szakbizottságon belül úgy érezzük, hogy a kutatás, az innováció és az oktatás a felelősségi körünk, úgyhogy nagyon jó azt látni, hogy egy volt Erasmus diák most biztos jelölt. Ez azt jelenti, hogy valamilyen nagyon konkrét eredményben testesül meg itt a munkánk. Szeretnék köszönetet mondani a közvélemény minden képviselőjének Európában, akik a televízióban vagy az interneten követték az ülésünket, illetve akik itt ülnek a teremben a civil szervezetek, tagállamok és nagyon sok más képviselőjeként. Egy-két fontos dolgot kell még elmondanom végül, úgyhogy biztos úr, hogyha még itt tud maradni velünk, ha a közeljövőben a közös feladatainkról kellene beszélnünk. Egy másik jó hír, holnap szerdán délután 6 órakor meghallgatásunk lesz, délután 6 órakor meghallgatás, tehát 18 órakor, 18.00-kor. Ma azonban koordinátorülés lesz 3 órakor. És 6 órakor is. Az ITRE koordinátorok két meghallgatás után döntést kell, hogy hozzanak. Úgyhogy még valami, ami nagyon fontos. Hadd mondjam el, hogy 6 órakor ma este, vagy ma délután, tehát 18.00-kor Szefcsovics úr meghallgatására kerül sor, aki a közlekedésért, az űrért felelős. Mi társ szakbizottság vagyunk, és hat tagunk tesz fel kérdést, de természetesen minden tagja ennek a szakbizottságnak részt vett ezen. És az űr is a mi felelősségi körünk, úgyhogy kérem 6 órakor ma délután jöjjenek el. Köszönöm még egyszer, köszönöm biztos jelölt úr önnek is. Great. Congratulations.